Ukrajnával foglalkozó vitában eh, Catherine Ashton főképviselő asszony képviseletében, aki sajnos kimentette magát. Ma egy nagyon fontos nap érkezett el Ukrajna számára. Az EBS eh, e e ezzel eh, kapcsolatosan komoly elvárások fogalmazódnak meg Ukrajnával szemben. Itt is konkrétan a kétoldalú kapcsolatainkra utalnék, amelyek eh, Valdüsszben hétfőn egy eh, csúcstalálkozóra került sor. Eh, Jan Kuvovics elnök úr, Rom, Van Rompuy úr és Barozó úr jelentét, jelenlétében Lady Ashton is részt vett ezen. A téma egy szabadkereskedelmi megállapodás létrehozása, aláírása a közeljövőben. Ez komoly törekvéseket fogalmaz meg. A törekvéseink őszinték, és a tárgyalás is őszinte légkörben folyt. A csúcs találkozó szilárd alapokon indult, a kapcsolatokat konkrétabbá kell tenni és el kell mélyíteni. Egy akciótervet kell elfogadni, és a partnerségi és együttműködési megállapodás könyvét is el kell fog, tagadni, annak érdekben, hogy Ukrajna csatlakozhasson az EU-s programokhoz. Ami az e- ukrajnai helyzetet illeti, tárgyalások folynak a jövőbeni partnerségi megállapodásról és a reform folyamatról. Ukrajna a közvetlen szomszédságunk része, tehát mindenféleképpen ki kell aknáznunk ezt a közelséget, és ez nagyon fontos, hogyha a NATO csúcsra gondolunk, amire múlt hétvégén került sor, illetve a Brüsszelben a közelmúltban lezárt tárgyalásokra, aminek értelmében az EU támogatja Oroszország csatlakozását a világkereskedelmi szervezethez. Ami a sus találkozót illeti, a jelenlegi kormány komoly gazdasági reformokat kezdett meg, amiket mi üdvözöltünk. Elsősorban megemlíteném a közbeszerzési törvényt, ami különösen fontos a korrupcióval szembeni fellépés területén. Az IMF-el is megállapodást kötöttek, és kulcsfontosságú reformokat kezdeményeztek a kulcsfontosságú szektorban. Az ukrán kormány tehát így stabilizálni tudta a helyzetet, ami rendkívül fontos. Ugyanakkor viszont aggaszt minket hogy folyamatosan arról hallunk jelentésekben, hogy alapvetően sérülnek az emberi jogok és az, a szabadság elvek, a demokratikus elvek. Számos panasz érkezett hozzánk a sajtószabadsággal, a szólásszabadsággal, illetve az egyesülési szabadsággal kapcsolatosan, az ukrán alkotmánybíróság nem régiben gyakorlatilag hatályon kívül helyezte a 2002-es alkotmányt. A 96-os az 1986-os alkotmány lép ismét életbe. Ugyanakkor viszont egyértelmű, hogy Ukrán, Ukrajnának alkotmányos reformokat is foganatosítania kell minden érintett fél bevonásával. Ennek a folyamatnak arra kell törekednie, hogy egy tartós rendszer épüljön ki a különböző hatalmak között, és hogy megfeleljen ez a rendszer az európai standardnak. A februári állásfoglalásban is ez domborodott ki. Egy közelmúltbeli alkotmánybírósági döntés, ami a jelenlegi parlamenti mandátum értelmezésével volt kapcsolatos. A 96-os alkotmány négy éves mandátumot ír elő a parlament számára. Az alkotmánybíróság viszont úgy döntött, hogy ezt a mandátumot öt évre hosszabbítja meg, hiszen ezt még a 2004-es alkotmány alapján választották meg. Ez a döntés azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenki saját szája íza szerint dönthet, ami egyre inkább megnyilvánul a jelenlegi kormányban. És egy olyan nyílt, nyilvános reform folyamatra van szükség, amiben minden érintett fél részt vesz, és nem az adott körülmények befolyásolják. A közelmúltbeli években a gazdasági reformok jó úton haladtak, és az intézményrendszer is kiépült hiteles intézményekkel. Ugyanakkor viszont elítélendő, hogy a, az október 31-i önkormányzati választásokat a megfigyelők komoly kritikával illették. Annak ellenére, hogy ez elsősorban technikai eljárásbeli dolgokra vonatkozott, minden esetre ez egy visszalépést jelez. Az emberi jogok és a demokrácia alapvető elvek minden EU tagállam számára, és ezeken az elveken nem, ezektől az elvektől nem tekinthetünk el. És ez különösen fontos olyan fontos partner esetében, mint Ukrajna, hiszen közösek kell, hogy legyenek az értékeink és a jövőnk. Tehát ez egy komoly kihívás a közöttünk lévő partnerség jövőjét illetően. A hétfői csúcs a meglévő problémák ellenére egy nagyon er, egyértelmű üzenetet kell, hogy közvetítsen az alapvető értékek tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fantikist eh, biztos asszony. A következő hozzászóló, aki megjelenik, és eh, már Brocknak, eh, kollégámnak két percben megadom a szót. Herr Kommissar, Kolleginnen Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Köszönetet szeretnék mondani a nyilatkozatért, amelyet a főképviselő nevében tett az imént, amihez van némi hozzáfűzni való. Azt hiszem, hogy olyan okokból is, amelyek a parlamenti stabilitással függenek össze, Fontos, hogy stabilitás alakuljon ki Ukrajnában, ez üdvözlendő, de a legutóbbi parlamenti választások igazságosak és helyesek voltak, az önkormányzatiak viszont nem. A ellenzéknek nem volt hasonló esélye, mint a kormánypártoknak, hogy listákra jussanak, ezt rögzíteni kell, és az alkotmánybírósággal kapcsolatosan is például az alkotmányt próbálták kijátszani bizonyos csoportok érdekében ezt is világosan ki kell jelentenünk, aztán itt vannak a közös értékeink, és az alapjogok bizonyosan fontos szerepet játszanak ezek között. A Ukrajna-európai perspektívája bizonyosan fontos pont. Egyrésztről örülök, hogy a hétfői csúcson fontos kérdésekben előrelépést értünk el, ami kritikusan elhangzott, az nem lehet, azt nem lehet függővé tenni például a vízumok könnyítése ügyében az, hogy egy fejlett szabadkereskedelmi zónát alakítunk ki, amely az ukránokat közelebb hozza az európai belső piachoz, szintén üdvözlendő, és nem csupán a politikai, hanem a gazdasági perspektívája is Ukrajnának Európában rejlik, tehát ö, nem érdemes az orosz rendszert átvenni. Az európai piac sokkal érdekesebb az ukránok számára, mint az orosz. És a társulási megállapodás ügyében is előre kell lépni. Hölgyeim és uraim, világosan látni kell, hogy ez nem csupán Ukrajna érdeke, hanem a mi érdekünk is, éppen ezért súlyt kell helyeznünk arra, hogy például a Törökországgal kapcsolatos fejlemények ügyében, és mindig a saját érdekeinket képviseljük. Elnök, köszönöm, Brak úr. Most a szocialisták nevében Szeverin úr kap szót. Köszönöm. Az Ukrajna-EU kapcsolatokról szóló filozófiánk a frakciónkban úgy fogalmazható meg, hogy átfogalmazzuk a régi híres mondást. Ne azt kérjük, hogy Ukrajna mit tett az Unióért, hanem az Unió mit tehet Ukrajnáért annak érdekében, hogy egy biztos partner legyen az európai projektben? Kiegyensúlyozó stratégiai tényeken alapuló stratég, eh, politikára van szükség. Azt hiszem, hogy a közelmúltban megtartott csúcs eredménye ezt hozta, ezért eh, biztos úrnak, alelnök úrnak is köszönettel tartozunk. Egyensúlyozott azt jelenti, hogy eredményeket várunk, de segítséget nyújtunk ezek elérésében a belső politikai mm, mm, problémákra vonatkozóan ugyanolyan normákat kell alkalmazni a számunkra szimbolikus és nem szimbolikus pártok esetében is. A tény alapú azt jelenti, hogy valóban csak a bizonyított tényekre, ne, ne csak a mende, nem a mendemondákra alapítsuk a hozzáállásunkat, és fontos az is, a stratégiai pedig azt jelenti, hogy ne fordítsuk Ukrajnát a szomszédai ellen. A kompromisszumos megoldás a mai vita után, amit elfogadunk, majd nem tökéletes, de ennek a megoldásnak viszonylag jó példája. Sajnálatos módon egy-két sajtóhiba található ebben a szövegben. Remélhetőleg az ukrán politikai erők közül egyik sem próbál majd úgy beállítani ezt az állásfoglalást, mint győzelmet a többi erő fölött. Nem, az a fő üzenetünk a politikai erőknek Ukrajnában, hogy itt az ideje, hogy egyesítsék erőiket, egy minimális nemzeti program mögött annak érdekében, hogy olyan eredményeket érjenek el, amely az ukrán állampolgárok életét is javítja, illetve az ország európai integrációs lehetőségeinek esélyét is javítja. Nem kell a belső problémákat nemzetközi szintre vinni, kötelességünk van nekünk is, és Ukrajnának is, és akkor a jövőben elérhetjük a sikereinket. Köszönöm szépen, Szeverin. Úr és az ALDE nevében Valian eh, kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Érdekes látni, hogy Ukrajna olyan gyakran szerepel a napi rendünkön, ami remélem előrelépést jelent a kapcsolatainkban. Én hajlok arra, hogy a pragmatizmus mindkét fél részéről a különbségek megértése, a közös érdekek megtalálása elősegíti, hogy őszinte partnerséget alakítsunk ki. Egyetértek az ukrán vezetőség közelmúltbeli nyilatkozatával, ami hangot ad bizonyos félelmeknek, hogy elmozdulnak Európától. El kell kerülnünk, hogy elkerüljük a különböző konfliktusokat az ukrán kapcsolatokat illetően és a kormányt vagy az ellenzéket támogatjuk-e. Itt nem az ellenzékről vagy a kormányról van szó, hanem az ukránok demokratikus jövőjéről, erős demokratikus rendszerének kialakításához. Ebben jó eredményt lehet elérni, hogyha elősegítjük, hogy csatlakozhassanak európai programokhoz, és hogy a társulási szerződés aláírása kerüljön. Itt már történtek lépések a szabad kereskedelmi övezet kiépítéséhez, természetesen sokat kell még tenni a gazdasági és intézményi reformok terén, Ugyanakkor viszont azt meg kell jegyezni, hogy már elfogadták a közbeszerzési törvényt, azt azonban el kell kerülni, hogy semmiféle kivétel, még az Európai futball, világ, Futballbajnokság tekintetében sem alkalmazzanak kivételeket. Még azt is szeretném leszögezni, hogy itt nem arról van szó, hogy nekünk kell megmondani Ukrajnának, hogy mit tegyen, vagy hogy ők mit tegyenek értünk, hanem arról, hogy saját maga érdekében Ukrajna mit tud tenni. Ugyanis az intézményi és a gazdasági reformok alapvető kellékei és feltétele a demokratikus jövőnek, és ez szolgálja az ukránok legjobb érdekét. Köszönöm, Valian kolléga. A zöldek nevében Harms kolléga következik két és fél percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Az elmúlt napokban Kijevben, Luganskban, Harkivban és sok más nagyobb és kisebb városban, Ukrajnában nagy tiltakozások zajlottak tízezer, százezer polgár Ukrajnából utcákra vonult és tiltakoztak az adótörvények ellen, amelyeket igazságtalannak tartanak. És hogyha állásfoglalásunk valakihez irányul, akkor véleményem szerint ebben az összefüggésben Ukrajna polgáraihoz, akik ezzel a tiltakozással garantálják, hogy Ukrajnában a demokrácia fejlődése folytatódik. Állásfoglalásunkban felvetődnek a demokrácia erózióját illető aggodalmak, és azt hiszem ezek pontosan ezen tiltakozások fényében a kormányhoz, a hatóságokhoz ö, irányulnak, hogy ezeket a tiltakozásokat továbbra is engedélyezik. Holnap százezrek, vagy talán egy millióan fognak felvonulni Kijevben, és el kell ismernem, hogy nagyon nagy izgalommal követem ezeket az eseményeket, de nem aggodalmak nélkül, ami a fejleményeket illeti. Nos, tisztelt kollégák, szurkoljunk nekik. Az elmúlt napokban a kormány megmutatta, hogy a gyülekezés szabadsága működik, remélem, hogy a jövőben is így lesz ez. Azt hiszem, hogy fontos volt, hogy a frakciókon átnyúló módon tudtuk megfogalmazni ezt az állásfoglalást, azt hiszem, hogy nagy hiba lenne Ukrajna fejlődése szempontjából, hogyha a jövőben a kormány pártjára állna a parlament egyik része, a másik része pedig Júlia Timosenko tér felére. Ez Ukrajnában nem segíteni a demokratikus fejlődést. Remélem, hogyha ezt az állásfoglalást most a csúcs után elfogadjuk, pontosan a nagy tiltakozások miatt és az emberek aggodalma miatt, ami az, az IVF reformot illeti. Fontos, hogy ezt az állásfoglalást nagyon komolyan vegyük, és pontosan kövessük nyomon azt, hogy mi történik most Kijevben és Ukrajnában. Köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy együtt, továbbra is, az Európai Bizottsággal együtt is ezen országot illetően, amely oly közel áll hozzánk, továbbra is szolidárisan együtt tudunk működni. Elnök, köszönöm Hámsz kolléganő, következőként a konzervatív frakciója részéről Kovál kolléga kap szót másfél percben. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Élnék is vele. Jó néhány hosszú hét van mögöttünk. Az Európai Parlamentben roppant értekes viták folytak Ukrajna témájában, arról, hogy hogyan néz ki Ukrajna jövője. Ukrajna árgus szemekkel figyeli, eh, hogy mi mit mondunk, éppen ezért állásfoglalásunkat eh, levélnek kellene tekintenünk, olyan levélnek, olyan nyílt levélnek, amelyet nem egyik vagy másik párthoz intézünk, hanem az ukrán néphez, amelyben szomszédként szólítjuk meg őket, e, és tártkarokkal várjuk őket Európába. Köszönöm Rebecca Harmsnak, aki nagyon jól tudja, hogy mit kell ilyenkor mondani. Nem volt kielégítő, amit a választások során tapasztaltunk, a normáknak nem sikerült teljes mértékben megfelelni, de ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy van esély Ukrajnában, ezért segítenünk, támogatnunk kell Ukrajnát, ezért nem arról is beszélnünk kell, hogy mi a jó, nem csak arról, hogy mi a rossz. És nem csak gazdasági szempontból értem ezt, hanem politikai szempontból is. Ukrajna előtt tárva nyitva áll Európa kapuja. Ez volt a csúcson is Európa, az Európai Unió fő üzete, üzenete. Éppen ezért nagyon jó az, hogy Ma többen elmondták, hogy nem egy pártnak vagy másiknak címezzük ezt az állásfoglalást, hanem Ukrajna egészének. Köszönöm Koval képviselőnek, és most egy percben a e NGL nevében Kolicek kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor Ukrajnáról beszélünk, akkor az Európai Unióban általában a legtöbben Klicskóra, a boxolóra gondolnak. Gazdaságilag azonban Ukrajna szintén nehéz súlyúnak tekinthető. Európa nagymértékben függ az olaj és gáz tranzittól, Szibériából és a távol-keletről, és Ukrajna az egyik legfontosabb gazdasági szereplő a térségben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy javítsunk kapcsolatainkon. Ukrajna igen komoly forrása a külföldi munkavállalóknak az Európai Unióban. Itt a az általánosan szóba kerülő problémák a korrupció, a nem megfelelő jogalkotás, a demokrácia hiánya, ezek mind komoly aggályra adnak okot. Az összes politikai párt frakció által előterjesztett állásfoglalás szerintem jó kompromisszum, és én magam támogatom. Köszönöm szépen az Beltofer kolléga a demokraták nevében. Komoly szabálytalanságokról kaptunk híreket a az október 31-i önkormányzati választásokkal kapcsolatosan, és csak egy példát ragadnék ki például plusz szavazócédulát jelentek meg óriási mennyiségben fénymásolt szavazó lapok. Sokakat nem engedtek jelöltként indulni, mert az ellenzék tagjai. Ezek rendkívül mértékben a demokráciával szembe menő eljárások. Ha 2012-re gondolunk, akkor valamit kell tennünk. A demokratikus értéket kell előtérbe helyezni az ilyen autoriter gyakorlattal szemben. És ezt kell világosá tenni az elit számára, illetve a gazdaságilag iránytók számára, vagy a demokratikus erők számára úgy szintén. Tehát ezeket kell felvetni. Köszönöm szépen. Most pedig a függetlenek nevében Mölcer kolléga. Elnök valamennyien tudjuk, hogy Ukrajna az EU egyik legnagyobb szomszédos országa, és jelentős jövő potenciállal rendelkezik. Az EU számára kifejezetten fontos partner, de politikailag úgy tűnik, hogy egyre inkább eltávolodik az EU-tól. A helyi önkormányzati választásoknál az orosz országot támogató oldal győzött, és ez az EU számára is ez egy kudarcot jelent. Az egyszerű ukrán polgárok európaiak akarnak válni, de nem feltétlenül részeivé az EU-nak. Az EU egyfajta szuperhatalomként jelenik meg Ukrajnával szemben. Noha Ukrajna egyenrangú partnerként kell, hogy megjelenjen az EU-val szemben, mint Oroszország. Tehát nem feltétlenül az a célunk, hogy, EU mindenképp, hogy Ukrajna mindenképpen váljon az EU tagjává, csak akkor döntsünk, hogyha megnézzük, hogy hogyan fejlődik ott a helyzet, hogy inkább az EU-hoz akarnak-e közelni, vagy függetlenek maradnának. Elnök, köszönöm, Mölcer kolléga. Most pedig következzenek a további felszólalók. Először Gáller kolléga két percben. Elnök úr, nagy együttműködési potenciál rejlik az EU és Ukrajna között, ezt a csúcs megmutatta. A vízummentesség programja, vagy a társulási megállapodás két kulcs szó ezt illetően. Van egy kompromisszós állásfoglalásunk, és megmutatkozik ebben, hogy mennyi lehetségesen pozitív szempont van ebben a vonatkozásban, de természetesen a puding próbálja az evés, és a reformcsomagok, illetve reformtörvények a gyakorlatban kell, hogy megállják a helyüket, ezt még meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk. A biztos úr megemlítette a közbeszerzés területét, ott egy nagy kivételt fogadtak el, tehát minden közbeszerzés például az Európai Futballvilágbajnoksággal, az ki van véve a közbeszerzési szerződésből, hát egyesek remekül meg fognak ezen gazdagodni. Nos, ez is egy olyan példa, hogy csak elvekről beszélünk, és aztán gyakorlat ezektől teljesen eltér. Köszönetet mondok a biztos úrnak azért, hogy foglalkozik a média, a gyülekezés és a sajtószabadsággal. Az önkormányzati választások mindenképpen visszalépést jelentettek, legalábbis a német szövegben így látom ezt. És ez a népet felfogása is, és ezt világosan kifejezésre juttattuk. Severin kolléga, hogyha nem látja a belső konfliktusok nemzetközi szintre emelését, ez egy nagyon kedves megfogalmazás, a belső ügyek, ügyekbe be nem avatkozásról van itt szó, ne ez legyen az az elv, amivel mi Ukrajnát kezeljük, éppen azért, mert szeretnénk ezt az országot közelíteni az EU-hoz, éppen ezért az EU mértékével kell mérni ezt az országot, éppen ezért azt hiszem, hogy helyes ahogyan Harms kolléganő is mondta, hogy most nagyon szorosan maradjunk kapcsolatban Ukrajnával a jövőben, és megnézzük, hogy hogyan fejlődik ott a demokrácia, illetve az emberi jogok kérdése, és Reméljük, hogy nem fogják ezeket a területeket kétségbe vonni a jövőben. Elnök, köszönöm Geller kolléga. Következőként Svoboda úr következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Sajnos a narancsos forradalom nem azt hozta, amit hozhatott volna, és Timosenko gyakorlatilag most olyan, mintha a Janukovicsról beszélnénk akkoriban. A helyi önkormányzatok sem hozták meg az elvárt eredményeket, nem feleltek meg az európai elvárásoknak. Ez teljesen egyértelmű. Teljesen őszintén, mint ahogy Szeverén úr említette, arra oda kell mindenféleképpen figyelnünk. Timosánkoval úgy kell tárgyal, nem úgy kell tárgyalni, mint egy ellenséggel. Fontos, hogy visszatérjenek az európai útra, feledkezzünk meg, tegyük félre az oligarchákat, és próbáljuk meg ne megzavarni a parlament munkáját, és ott gyakoroljunk nyomást, ahol a jogi normákat és az európai elvárásokat kell, hogy betartsák. Természetesen a zöldek álláspontja általában középen helyezkedik el, ezt Rebecca Harms eh, hozzászólása is tükrözte. Az európai standardok, az európai jogrend szellemében kell új vágányra állítani Ukrajnát. Ez legyen a célunk, és ezt kell, hogy kövessünk. És eh, ugyan kritizálhatjuk az önkormányzati választások nem megfelelő lebonyolítását, de Tudnunk kell, hogy van ellenzék, és Brok úr legyen konstruktív, ebben az ügyben is elvárjuk a konstruktivitást, épp úgy, mint Ukrajnában az ellenzéktől. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm Svoboda kollégának. Mikalski kolléga kap szót másfél percben. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Severin úr szavaival kezdeném, miszerint Európának azt kell néznie, hogy mit tehet Európáért, nem azt, hogy Európa mit tehet, Ukrajna mit tehet Európáért. Severin úr kiváló szavaiért hálás vagyok, valóban ez a dolgunk, ez a feladatunk. Hát a választások folyhattak volna jobban is, ami normáinknak nem sikerült teljesen megfelelni, voltak hiányosságok, de igaza van Harms asszonynak, amikor azt mondja, hogy a mi dolgunk nem az, hogy a múltba tekintsünk, vagy egyik vagy másik pártal foglalkozunk, nem azzal kell foglalkozunk, hogy Ukrajna az ukrán nép mit kíván, és mi mit szeretnénk. Ukrajna Európai Uniós tagsága az unió érdeke és az ukránok érdeke is egyben. Úgy vélem, hogyha túl sokat követelünk Ukrajnától, az nem tisztességes, mert bizony ebben a házban is vannak olyanok, akik roppant liberálisak emberi jogi kérdésekben és egyéb kérdésekben, stratégiai, az ős kedvenc stratégiai partnereikkel szemben, azonban túlságosan sokat követelnek Ukrajnától. Ukrajna megérdemli a támogatásunkat, függetlenül attól, hogy melyik politikai pártal is van dolgunk nem egy pártal kell foglalkoznunk, az ország egészével, és ne felejtsük el, hogy mi forog itt kockán. Köszönöm szépen, egy percben Campbell Bannerman kap szót, elnök úr. Én jól ismerem Ukrajnát, Kijevben jártam, és a Krím félszigeten, és találkoztam felső vezetőkkel. Az ukránok melegszívű, kedves emberek, de én viszont komoly őrjan óvnék, hiszen eh, Ukrajna Oroszország eh, mellett eh, van 45 millió lakosú szomszéddal, és Szevasztopolban például az oroszok nagyon is védik a Fekete-tengeri kiáratukat. Tehát Ukrajna NATO tagsága egy komoly rugást jelentene az orosz medve számára

jó lenne, ha hallaná épp úgy, mint a régiók, illetve a miniszterelnök is, hogy a majdaneki események kért, ők már nem felelősek, hiszen nyilván ők akkor nem voltak hatalmon, de ezt Timosenkótól is szeretném hallani. És szeretném, hogy ő is megértse, hogy pusztán az, hogy ellenzékben van, ez még nem jelenti azt, hogy pusztán csak hatalomra kell törekednie, inkább arról szól, hogy alternatívát kell kínálni az emberek, a választók számára. Fontos, hogy a polgárok megértsék, hogy csak így lehetnek sikeresek. Nem Viktor, hanem Vitali Klitschkóról van szó, amikor a boxolóról beszélünk. Két klicskó van, két boxoló Ukrajnában. Vielen Dank, Herr Kollege Siewitz. Als nächstes Herr Kollege Kelam. Köszönöm, Siewitz. Kolléga Kelam következik két percben. One of the most important results of the... Köszönöm, elnök úr. A Szovjetunió összeomlásának egyik legfontosabb következménye egy független Ukrajna kialakulása volt. Egy olyan országról van szó, amely az Unió tagjává válhat a jövőben. Csak üdvözölni tudom azt a tényt, hogy Janukovics elnök úr és az új parlament megerősítették ez irányú ambícióikat. Mert egy valóban független és demokratikus Ukrajna, amely korrupciómentes, a oligarcháktól mentes, egy olyan Ukrajna, amelyben a jogállamiság, amelyet a jogállamiság jellemez, az egész kontinens és a régió stabilitása szempontjából roppant fontos. Valódi változások nélkül és egy demokratikus Ukrajna nélkül egy valódi, valóban demokratikus Oroszország is elképzelhetetlen. Hat éve eh, hogy a narancsos forradalomra sor került, sajnálatos módon ennek a változásnak a lehetősége elherdált lehetőségnek számít, azonban 2004 de eh, decemberében a tüntetők meg követelései következtében a sajtószabadság megvalósulni látszik. A parlament többször eh, kifejtette a véleményét az alapjogokkal kapcsolatban, illetve a média szabadsággal kapcsolatban, amely veszélyeztetve van, illetve eh, a tekintetben, hogy a titkos szolgálat beavatkozni látszik a demokratikus folyamatokba. Ami fontos üzenet az új kormányzat számára, az a következő. Mi nyitottak vagyunk az együttműködésre, de ennek nem lehet az az ára, hogy a demokratikus szabadságjogokat megnyírválják. Mi szeretnénk eh, Ukrajna barátaivá válni, de az alapértékeinkből nem engedünk. Sajnálatos, hogy Hat évvel a narancsos forradalom után az új elit nem tudja elfogadni, hogy ez a forradalom valóban a népakarat kifejezése volt. Ezen forradalom eh, ból le kell vonni a következtetéseket, ez járult hozzá a társadalmi megújuláshoz. Köszönöm szépen. Következik Kolárszká Bobicka asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem arról fogok beszélni, hogy mit tehetnénk eh, mi Ukrajnáért, vagy Ukrajna mit tegyen értünk. Arról szeretnék inkább beszélni, hogy Ukrajna mit tehet önmaga számára. Ukrajna integrálódni akar Európába, ugyanakkor többször halljuk, hogy alapvető szabadságjogok sérülnek például tegnap hallottunk, a PFI TV csatorna egyik munkatársával szemben elkövetett jogsértésekről, és független források jelentették, hogy 65 reformtervből mindössze négy valósult meg. Egyesek úgy gondolták, hogy ha mi elítéljük a szabálytalanságokat, akkor ezzel eltávolítjuk Ukrajnát az integrációtól. Tehát jobb, ha talán nem kritizáljuk Ukrajnát, hanem inkább bátorítjuk arra, hogy lépjen a reformok útjára. Elsősorban a demokratikus értékek védelmére kell a hangsúlyt helyezni, és az értékekről szólva, fontos, hogy a kormány a reformokról is szóljon. Természetesen el kell ítélni a jogsértéseket, de eszközöket is kell biztosítani a demokrácia elősegítése érdekében. Örülök, hogy aláírásra került az a jegyzőkönyv, ami lehetővé teszi, hogy Ukrajna csatlakozzon bizonyos EU-s programokhoz. Könnyítettünk a vízum kényszeren is, de végül is Ukrajnának kell a reformokat megvalósítania. Frau. Köszönöm szépen, Kolarska Bominska asszony. Most pedig következik a KCDI eljárás. 17-en jelentkeztek szólásra, és sokkal többen, mint amint egyáltalán várhattunk. Elsőként Koszlovski kolléga kap szót. panie przewodniczący! E, szanowni koleżanki az októberi plenáris ülésünkön a biztos úr hangsúlyozta, hogy az EU-Ukrajna kapcsolatokat e, három esemény tükrében kell tekintenünk. Egyrészt az EU-Ukrajna e, miniszteri csúcs, a helyi választások és az EU-Ukrajna nagy csúcs tükrében. A híválasztásokat Koval úrral együtt megfigyelőként testközelből nézhettük végig. Három hónap a választások előtt módosították a választási törvényt, és a 2004-es alkotmányt helyen eh, kívül helyezték, ami azt mutatja, hogy a stabilitás, a jog, biztonság hiányzik a választás során tapasztalt hiányosságok miatt a demokratikus normák tekintetében is felmerülnek bizonyos kételyek. A korrupció elharapozását és a közigazgatás megfelelő működését sem tudják egyelőre garantálni. Ugyanakkor Ukrajnát biztatni kell azon, hogy a megkezdett úton tovább menjen előre. Kozlovski, als nächstes Frau Kollegin Plinkiewicz. Köszönöm, Kozlovski. Plinkiewicz úte kolléga kap következőként szót. Köszönöm, elnök úr. Valóban a kompromisszumos állásfoglalási indítványunk Ukrajna témájában különösen fontos, mind az ukrán nép, az ukrán polgárok, mind az európai polgárok szempontjából. Azért, mert Ukrajna roppant fontos stratégiai partnerünk, főként a keleti szomszédság politikában játszik kulcsfontosságú szerepet, ezért kell nekünk az együttműködés szálait szorosabbra fűzni, főként a vízum liberalizáció terén. Ezért az Európai Bizottságtól azt várjuk, hogy a vízum liberalizációra vonatkozó részletek terveit minél hamarabb benyújtsa. Ugyanez igaz a szabadkereskedelmi megállapodásra. Szomszédos államokban stabilitást szeretnénk, az alkotmányos reformok éppen ezért különösen fontosak Ukrajnában, de azt is látnunk kell, hogy ehhez időre van szükség, éppen ezért nem szabad folyamatosan csak kritizálni Ukrajnát. Köszönöm kolléganő, következőként Ovir kolléga kap szót. Köszönöm elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Előrejelezhető, hogy semmit nem lehet előrejelzni Ukrajnával kapcsolatosan. És azt hiszem, hogy ez a definíció már nem igaz. A kormánynak sikerült stabilizálnia a helyzetet, a gazdaság megfelelő irányban halad, és Ukrajnát Ukrajnában is érdeklődés mutatkozik az EU együttműködés iránt. Ez azonban kétoldalú dolog, hiszen az EU elsősorban ahhoz fűz érdeket, hogy demokratizálódjon a rendszer a határai mentén. Itt komoly agályokra ad okot a szabadságjogok helyzete. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az EU nem fog visszalépni a követeléseiből, és ebben együtt kell működnünk. Meg kell mondanom, hogy a múlt hónapban hozott döntésünk, nevezetesen, hogy elhalasszuk a támogatást, egy bölcs döntés volt. Itt megfelelően kiegyensúlyozottan kell kezelni az eszközöket. Stoljanov kolléga kap szót. Hm? Köszönöm, elnök úr. Én részt vettem abban a parlamenti delegációban, amely Ukrajnába látogatott, és vegyes érzelmekkel tértem vissza. Láttunk tiltakozókat, szemtanúi voltunk számos szabálytalanságnak, de jó jelek is mutatkoztak. Egyetértek a az Alkotmánybizottság azon döntésével, hogy módosította a parlament mandátum idejét, hiszen ez is nagyon fontos eleme a stabilitásnak. Egy millió bolgár származású kisebbség él Ukrajnában, és ők szerintem az európai idea nagyköveteiként léphetnek fel. A vízumrendszer keretében lehetőséget kell találnunk arra, hogy a hazájuktól elszakadt bolgárok, akik 300 éve élnek Ukrajnában, szabadon utazhassanak anyaföldjükre, és ezt kell elősegíteni. Köszönöm. Andrikéne asszony. Köszönöm, elnök úr! A közelmúltban Ukrajna vezető országnak számított keleti partnereink között az európai normák, a gazdasági élet és a jogi reformok tekintetében egyaránt. <clears throat> A közelmúlt eseményei miatt, a közelmúlt eseményei aggodalomra adtak okot, éppen ezért hangot kell adnunk ezen aggodalmainknak olyan negatív fejleményekkel kapcsolatban, amelyek például a titkos szolgálat fellépését illetik, a civil szervezetekkel szembeni titkosszolgálati fellépés, illetve a média elleni titkosszolgálati fellépés az, ami az először az eszembe jut. Természetesen támogatunk el Ukrajna európai integrációs folyamatát. Hossz, használhatjuk persze a támogathatjuk és fenyegethetjük is Ukrajnát, de inkább támogatnunk kell, megfelel, találnunk annyi intézkedéseket a céljaink elérésére. Köszönöm, kolléganő. Következőként Mirszki kolléga kap szót. Köszönöm. Elnök úr, egyetlen kérdést szeretnék mindösszesen intézni kollégáimhoz. Miért volt szükség ezen állásfoglalás elfakadására, Miért kell Ukrajnáról még egy ellensfoglalást hoznunk? Támogatnunk kell az új kormányt, de mégis a helyi választásokat megelőzően be akarunk avatkozni a belpolitikába? Miért akarjuk belártani magunkat az ukrán belügyekbe, hagyjuk, hogy az ukránok maguk oldják meg a problémáikat. Az eredeti szövege az indítványnak e, azt állította, hogy minden szempontból borzasztó a helyzet Ukránában, ez persze nem igaz. Mindenképpen a tények er, alapján kell nyilatkoznunk, és csak ekkor vehetnek bennünket, vesznek majd bennünket komolyan. Ki zum Abschluss des Catch Basescu. Köszönöm, végezetül pedig <clears throat> nézd ki asszony. un aspect important al dezbaterii de astăzi... Köszönöm, elnök úr. A mai vitának fontos része a az október 31-i választások lefolyásával kapcsolatos. A kormányzat és a titkos szolgálat a e, médiaszabadságot e, sértette, de természetesen Ukrajna továbbra is kulcsfontosságú partner az Európai Uniónak. A demokratikus folyamatot e, támogatja Európa, az Európai Unió, hogy azt a hétfői csúcson is megeresítettük. Románia számára is természetes partner Ukrajna, <clears throat> Fekete-tengeri térségben és az energiállátás biztonsága szempontjából is roppant fontos Ukrajna. Ami Moldovát illeti, a, a vonatkozó megállapodást tervezünk kötni, természetesen az uniós normák tiszteletben tartásával, és Románia a vízummentesség bevezetésére is igen mondott. Basescu, ich darf nun zum Abschluss der Debatte. Köszönöm, Basescu asszony. Kérem a bizottság alelnökét, hogy zárja le a vitát. De Gucht úr, megadom önnek a szót. Thank you, uh... Köszönöm, <clears throat> elnök úr. Először is egy tényszerű kérdésre szeretnék válaszolni amit Valian asszony kérdezett a közbeszerzési törvényel kapcsolatosan. Amikor ezt elfogadták, mi üdvözöltük a tényt, ezt követően azonban számos módosítás gyengített a törvényen. Mi figyelemmel kísértük az eseményeket, és a törvény feljavítása fontos előfeltétele annak, hogy mi a támogatást az energiaszektor számára ki tudjuk fizetni, folyosítani tudjuk. Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos az ukrajnai helyzet elemzése, és ezt kell hűen tükrözze az állásfoglalás, amiről holnap fognak szavazni. Én meg vagyok győződve arról, hogy ha az Európai Parlament és az Európai Unió hatást akar gyakorolni arra, hogy milyen elvek kell, hogy érvényesüljenek annak érdekében, hogy a megalapodás megszülessen. Ebből a szempontból is üdvözlöm.